by szólalását. És ezután 35 eh, percben kérdések következnek. Uh, we designate uh, eh, Mr. Nelly Ferrocci for a period of a few months only. And... Csak néhány hónapra kerül kinevezésre majd adott esetben Nelly Ferrocci úr, addig, amíg a következő bizottság össze nem áll. Tehát ez egy egyszerű eljárás, egészen más helyzet áll majd elő szeptemberben, illetve októberben. Hogyha ebben a szakbizottságban meghallgatások lesznek, ezekből egyébként négy ilyen meghallgatás lesz legalább, akkor egészen más lesz az eljárás. Tehát 35 percben hallgatjuk majd meg az egyes politikai frakciók képviselőit. Nyolc frakcióvezető szólal majd meg ebben a szakbizottságban, és az úgynevezett pingpong elvet fogjuk alkalmazni. Rövid kérdések, és azonnal meghallgatjuk a nagykövet úr válaszait. For one member of each committee. Összesen minden szakbizottságtól egy kérdést tehetnek fel, illetve minden tag egy kérdést tehet fel, legfeljebb három percben válaszolhat a jelölt, tehát lehetőleg egy percre szorítkozzanak a kérdések, és háromra a válaszok. Hogyha sikerül, akkor lehet még rövidebb is a kérdés, hiszen akkor több ideje lesz a nagykövet úrnak, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Ha lesz elég időnk, akkor még feltehetünk két további kiegészítő kérdést is. A kollégáink az NV, IMCO és Transport bizottságokból ezúttal nem fogom önöket felkérni, hogy kérdéseket tegyenek fel a jelöltnek a szokásos eljárásban, szeptemberben, októberben lesz erre lehetőség. Ugyanúgy, ahogyan arra az Európai Bizottság elnöke Tajani úr meghallgatása során is eljártunk 2009. szeptemberében. The commissioner designate will have the opportunity az ülés végén egy rövid záró nyilatkozatot eh, tesz majd a biztos jelölt úr. Különösen most az új tagok felé fordulok, az új képviselők és bizottsági tagok felé. Kérem, hogy ne beszéljenek túlságosan gyorsan, hiszen minden felszólalást, minden kérdést tolmácsolni fognak minden egyéb nyelvre. Ha túl gyorsan beszélnek, egyszerűen lehetetlen lesz a tolmácsok számára mondja az elnök úr, de persze a tolmácsok számára semmi nem lehetetlen, hogy fordítsák ezeket a felszólalásokat. Kezdjük tehát, remélem, hogy az eljárás világos. Biztos jelölt úr, Kérem, mondja el a bevezető beszédét. Biztos elnök, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek. Először is hadd kívánjak minden jót önöknek a munkájukhoz, hiszen új ciklus kezdődik, és ez meghatározó lesz Európa jövője szempontjából. Hiszen vannak önök között többen is, akik tudják, hogy korábbi feladataim között az európai téma volt az egyik legfontosabb. Az európai projekt továbbfejlesztése lehetne egy következő lépés, ahogy ezt a kormányunk javasolja. Nagyon fontos feladat az is, amit körülbelül egy évvel ezelőtt hagytam ott. Most más a feladat, mint biztos jelölt, az ipar és a vállalkozás felelőse. Tudom, hogy az új szerep, új felelősséggel jár, és ezt függetlenül fogom elvégezni. Azt is tudom, hogy mi a felelősségem a parlamenttel szemben, Úgyhogy most is el szeretném mondani, hogy teljes mértékben rendelkezésükre állok, abban az esetben, ha megerősítenek kijelölt feladatomban, mégpedig átlátható módon. Végül pedig, elnök úr, már elmondtam, de még egyszer el szeretném mondani, hogy bár a jelenlegi bizottság ciklusa végéig tart a feladatom, mindenképpen megfelelő felelősséggel és abban a szellemben szeretném folytatni, hogy ezt Antonio Tajani is tette, akit szeret, akinek szeretnék köszönetet mondani a bizottsági alelnöki munkájáért. Elnök úr, ez a válság nyilván mindenkit sújtott, és az ipar területet is, hiszen nagyon sok munkahely el tűnt, és megfelelő intézkedések is születtek, hogy az állam háztartás rentabilitását megtartsák, hogy újra stabilizálják az eurózónát, hiszen eddig nagyon negatív hatások érték a reálgazdaságot. Ma tudjuk, hogy a prioritások a növekedés, illetve a munkanélküliség elleni harc, főleg a fiatalok munkanélkülisége elleni harc. Az ipar és a vállalkozás meghatározó szerepet játszhat ebben. Európa jövője attól függ, hogy fel tudja vállalni az ipar területén a vezető szerepet. Egyetértek azzal, hogy az európai iparnak jelentősebben kellene hozzájárulnia a fenntartható növekedéshez, illetve a foglalkoztatottsághoz ambúciózus feladat tehát a versenyképesség visszaszerzése, a fenntarthatóság és a versenyképesség egyáltalán nem ellentétes fogalmak, egymást kiegészíthetik. A márciusi tanács is mindezt megerősítette. Európának új fajta módon kell tudatosítani a magában a reálgazdaságot újra kell ö, tekinteni a prioritásokat az európai programban. Itt nagyon fontos a költségvetés, illetve az is, amely a makrogazdaságra vonatkozik. Hát itt nem sok hely maradt a mikrogazdaságoknak, pedig ők a reál gazdaság motorjai. Nos, ezen portfólió keretén belül nagyon fontos hogy az ipar alapjait újra megteremtsük, hiszen ez a motorja a növekedésnek. A bizottság januárban egy közleményben is megfogalmazta ezt. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a folyamat az önök elődjei által is támogatott elképzelés volt, kiváló jelentés készült Butikofer képviselő tollából. A márciusi csúcson egyértelmű utat mutattak. A bizottság kérésére egy útmutatást kell készíteni konkrét intézkedésekkel, amelyekre szükség van Európában. Ez az úgynevezett roadmap a következő bizottság elé kerül 2015 elején. Az én szándékom az volna a kollégiumon belül, hogy már is elkezdődjen a munka. Remélem, hogy a parlament is hozzá fog tudni majd mégpedig megfelelő módon járulni ehhez a munkához. Nos, az Európai Tanács megfelelő ö, négy tengelyt mutatott. Először is a piachoz való hozzáférés. Ez igaz a belső piac és a nemzetközi piacra is. Bár eddig is nagy eh, eh, eredményeket értünk el, azért a belső piacon még mindig van nem kevés tennivaló, hiszen nagyon sok akadálya van még a versenyképességnek és a jelentős növekedésnek a vállalkozók előtt. Nagyon fontos a stratégia, amely a nemzetközi jelleget is, illetve a harmadik országokhoz való hozzáférést is biztosítja az európai vállalkozások számára. Nagyon fontos az szabad kereskedelem, és ehhez nagyon fontosak nemzetközi partnereink. Biztosítani kell azt, hogy a tárgyalások keretén belül azok a lehetőségek kerülnek előtérbe, amelyek fontosak az európai vállalkozások számára a harmadik piacokhoz való hozzáférés terén, illetve az ipar szempontjai is. Nagyon fontosak a források is. A bizottság olyan eszközöket próbál teremteni, amely a hitelhez való hozzáférést teszi könnyebbé. Ott a COSME és a Horizon 2020-as program. Azonban fontosak az alapanyagok is a megfelelő fejlődéshez, itt főleg az energiaforrásokra gondolok. Ami az utóbbit illeti, ez alapvetően fontos, az energia keretén belül több fronton próbál a bizottság kezdeményezéseket tenni, hogy javítson az európai ipar eredményein. Hatékonyabb energia, hatékonyság és csökken, csökkentendő a függőséget a külföldi forrásoktól. Nagyon fontos, hogy versenyképesek legyünk, az Erasmus program szempontjából illetve a megfelelő oktatás, képzés, biztosítása a fiatalok számára. Itt már voltak eredmények az egyes tagállamokban. Ami az innovációt illeti, mindenképpen támogatni kell, hiszen alapvető a szerepe a versenyképesség növelésében. Különböző kezdeményezésekre már volt példa ezen cél elérése ö, érdekében, és ott van a Horizon Horizont 2020-as program, amelynek ö, tulajdonképpen az a célja, hogy finanszírozza ezeket a lehetőségeket. Az ő technológiák rendkívül fontos energia forrásai az ipari felendülésnek. Fontosak a strukturális alapok, a regionális alapok, hogy körülbelül 100 milliárd eurót használjunk fel az innováció és az ipari, főleg az ipari innováció fejlesztése szempontjából. Nos, szükséges ehhez, hogy megfelelő szabályozókat is hozzunk. Az úgynevezett regulatory fitness olyan feladatkör, amelyre oda kell majd figyelnem, nevezetesen, hogy azon eszközöket tartsam szem előtt, amelyeknek feladata az adminisztráció csökkentése, a terhek csökkentése a vállalkozók szempontjából. Nagyon fontos a kumulatív költségek értékelése, a KKV-k segítése, és ezek csak ö, európai normák ö, alapján kell, hogy működjenek, ezek már léteznek, de ugyanakkor figyelni kell a nemzetközi jellegre is. Ezen eszközök segítségével az a szándékom, hogy az úgynevezett mainstreaminget ö, alkalmazzam, ö, amelynek célja a versenyképesség ö, javítása, az európai normatívák állandó értékelése és figyelembevétele. Az ipar újraéledésének legfontosabb forrásai a KKB, k hiszen új munkahelyek teremtése nagyon fontos, ahol már 7 millióan tevékenykednek. Az Európai Bizottság új, jelentős eszközökkel is rendelkezik már, hogy a KKV-kat pénzügyileg támogass. Ott van a COSMI program, illetve a Horizont program bizonyos aspektusai. Ami ezen két program ö, működő képességét illeti, ö, ha bármi kérdésük van, ö, szívesen válaszolok. A KKV-k vonatkozásában el szeretném mondani, hogy a bizottság az úgynevezett Small Business Act keretén belül támogatni kívánja őket, illetve most folyik ennek a felülvizsgálata, azzal a célral, hogy a, ebben a kontextusban a következő lehetséges fejlesztéseket figyelembe vegye. Because the time is over. Kérem, foglalja össze, mondja az állnak. Csak két gondolatot emlékeztetésképpen, hogy nagyon fontos programok indultak már be, a konzultációk a bizottság keretén belül, illetve nagyon fontosak azok a programok és projektek, amelyek mint például a Galileo és a Kopernikus. Reminding. Azzal szárnám, hogy szeretnék emlékeztetni arra, hogy a válság miatt az állampolgárok távolinak érzékelik az Európai Uniót. Az európai intézményeknek mindenképpen törekednie kell arra, hogy megszerezzék a közélemény támogatását, a valós gazdaságra, a versenyképességre kell koncentrálni, ez hozzájárulhat a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, és ezáltal közelebb hozhatjuk az Európai Uniót az állampolgárokhoz. Hogyha én leszek a vállalkozások, illetve az iparra foglalkozó biztos, akkor biztos vagyok abban, hogy Számíthatok majd az önök együttműködésére, az önök szabizottságára. Köszönöm szépen, elnök úr, és szívesen válaszolom meg a kérdéseit. Köszönjük szépen, nagykövet úr, mondja az elnök. Questions. A kérdések következnek a koordinátorok részéről. Karinz kollega három perc összességében, de ha... Thank you very much. Uh, Mr. Ferocci, there's uh, Köszönöm szépen, mivel senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy mennyire elkötelezett az európai elképzelés mellett, de nálunk a versenyképesség a legfontosabb, hogyan lehetne visszanyerni az európai versenyképességet, mint átmeneti biztos Tajáni úr helyére. Önnek néhány hónapja lesz arra, hogy vagy úgy folytassa, hogy eddig volt ez, vagy pedig valami újítást vezessen be, különböző másfajta elképzeléseket. Szeretnék eh, arról hallani, hogy ön mit kíván tenni, hogyan fog bánni, hogyan fog beszélni a kollégáival a bizottságban a versenyképességről. Nagyon fontos beszélni az energiáról. Ön is említette ezt. Növelnünk kell a hatékonyságot, a több megújuló energiaforrásra van szükség, itt van az ETS, és itt vannak az ipar költségei is ezzel kapcsolatban. Hogyan fogja ezt kiegyensúlyozni versenyképesség, költségek szemben az energiacélkitűzésekkel? Válasz? Very well. Nagyon is tudom, hogy korlátozott a mandátumom időben, és szeretném folytatni a már megkezdett munkát, a versenyképesség kulcsfontosságú, bizottsági fellépésem szempontjából. Van két nagy feladatom, ez a, mire már utaltak, az úti terv előkészítése, amit majd a következő bizottság fog benyújtani hivatalosan a tanácsnak és a parlamentnek. És itt prioritást élvező területek vannak, ezek között megtalálható az erőforrásokhoz való hozzáférés az európai vállalatok, főként a KKV-k számára. Amikor az erőforrásokhoz való hozzáférésről beszélek, akkor itt a nyersanyaghoz való hozzáférésre gondolok, de ugyanígy a megfizetető energiához való hozzáférést is értem ez alatt. Nem könnyű ez a feladat, ez az egész bizottság feladata lesz, de az én személyes felelősségem az, hogy a versenyképességi komponenst belevigyem a energia és klíma csomagba. Számos olyan tényezőt említettek, amely kihat majd az európai vállalkozások költségeire, az ETS-t említette, és örömmel mondhatom, hogy nem csak az Európai Bizottság javasolta ezt, hanem jóvá is hagyta a tanács azt, hogy legyen egy szénszivárgási rezsim az energiaintenzív ipar számára az Európában. Tehát úgy gondolom, hogy ez megválaszolja az egyik aggáját. Az elnök megszakítja a biztos jelöltet. Nagykövet úr, két, két, két mondatot még mondhat. Nos, igen, a többi dolog egy szélesebb feladatkör, energiahatékonyság például. Én úgy gondolom, hogy a bizottság majd egy új javaslatot fog tenni az energia megtakarítás irányelv felvizsgálatok kapcsán, és gondolnunk kell arra, hogy a versenyképességet kell figyelembe vennünk az energia kapcsán. Elnök, köszönöm szépen, Nyika kollega az SND részéről. Uh, Mr. Uh, Desi. Ferrocsi úr, egyértelmű, hogy a fennmaradó hivatali ideje a jelenlegi bizottságnak igen rövid. Milyen új politikai kezdeményezésekre számít, hiszen nehéz elképzelni, hogy jelentős kezdeményezéseket lehetne tenni. Persze az is fontos, hogy hogyan hajtják végre a jelenlegi szakpolitikákat, ennek is folyamatosságnak kell érvényesülnie. Önnek milyen, melyek a prioritásai a végrehajtásban? egyeztetett-e már az elődjével azzal kapcsolatosan, hogy melyek a legfontosabb elemek, amelyekre összpontosítani kell, és részletesen ismertetné-e ezeket? Köszönöm. Yes, uh, the uh, first commitment. Uh... Az első kötelezettségvállalás erre az időszakra nézve az, hogy uh, zökenőmentesen tudják vizsgálni a társjogalkotók azokat a jogszabályokat, amelyek most felülvizsgálat alatt vannak a tanács és a parlament előtt. Három legis, jogszabályalkotási intézkedés lesz ennek a vizsgálatnak a tárgya, a parlament és a tanács vizsgálja ezeket meg. Először is a piacfelügyelet és termék biztonsági jogszabály, másodszor az autók bejegyzéséről szóló jogszabály, a harmadik pedig az úgynevezett e-call. Ezek olyan jogszabályokatási intézkedések, amelyek valószínűleg jóváhagyásra kerülnek majd, megérik a helyzet erre, még a bizottság mandátumának lejárta előtt. Ami pedig a Tajani alelnökkel folytatott egyeztetéseimet illeti, ezek széles témaköröket érintettek, még mielőtt felkészültem az a pozíció átvételére, és egyeztettem minden szakpolitikai területről vele és a vállalkozási főigazgatóság beli kollégákkal. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Következő kérdés. Az ECR képviselője teszi fel Marek József Grubárcsek. Szeretnék anyanyelvemen beszélni. Okay. It's okay. Pierwsze pytanie, które chciałem zadać, oczywiście dotyczy kwestii. Az első kérdésem a többi energia költségre vonatkozik. Ezen költségek csökkentésére vonatkozó kérdés, illetve az európai ipar, egyes iparágak eltűnése Európából. Hogyan próbálja megfordítani ezt a folyamatot? Aztán említette a hatástanulmányt. És mondta, azt mondta, hogy főleg a KKV-kre van ez a szabályozás negatív hatása. Ebből a szempontból mit akar tenni, hogy ez a negatív hatás az ön ideje alatt valamilyen módon megforduljon és kedvezőbb hatás ö, legyen rájuk. Costs of energy and... Igen, ami az energia árát illeti, és az, annak hatását az energiaintenzív iparra. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy a szénszivágási rezsim a jövőben is fenn fog maradni. Ez jó hír az ipar számára, az érintett ipar számára, amely a legintenzívebb ipar Európában. Ez azt jelenti, hogy még azután is, hogy új célkötőzéseket hagynak jóvá valószínűleg a üvegházigázok kibocsátására vonatkozólag a következő Európai Tanácsülésen októberben, a következő rezsim, az következő LTS e rezsim le fogja fedni azokat a a szektorokat, amelyek jelenleg kívül vannak a rendszeren. I commit myself and my services to ensure that... Én szeretném, hogyha nyomon követhetnénk a jogakotás létrehozását, és hogy sikerüljön végrehajtani az új széndiokszid kibocsátási célkötőzéseket úgy, hogy sikerüljön elkerülni a pluszköltségeket az európai ipar számára. Persze a célkötőzéseken belül ezeket a legmagasabb politikai szinten kell hagyni. Ami a KKV-kra nehezedő terheket jelenti, még megpróbáljuk kihasználni a már meglévő eszközöket, de szeretném hozzátenni ehhez azt, hogy a Small Business Act áttekintése kapcsán, felülvizsgálata kapcsán. Ezt megvizsgálhatjuk, de ez már a következő bizottság feladata lesz. A következő bizottság javasolhat jogszabályokat, amelyek kifejezetten a költségcsökkentését irányozzák meg a KKV-k esetében, illetve itt csökkenthetnék a engedélyeztetési időt is. Elnök, köszönöm szépen, akkor lejárt az ideje. De Bakker úr következik az Alder nevében. Good evening, uh, Mr. Ferocci. Köszönöm szépen, Ferocci úr, jó estét kívánok! Két konkrét kérdésem volna önhöz. Először is arra szeretnék rákérdezni, hogy a következő hónapokban, években elsősorban a végrehajtásról és a versenyképességről lesz szó. Az elődjéhez hasonlóan önnek is szüksége lesz a tagállamok segítségére, a strukturális reformok végrehajtására, például az, a, az éves növekedési felmérés és az európai szemeszter összefüggésében. Mit tud azért tenni, hogy a gyengelkedő végrehajtás javuljon, hiszen eddig csak 25%-ban érték el a célokat, és hogyan készül fel a következő időszakra azután az egészségügyi ellátás és innováció. Ezek az ágazatok, a gyógyszerű ágazat nagyon gyengén áll most. Mit lehet tenni, hogy a KKV-ket az innovációt támogassák, és hogy a tagállamok az egészségügyi költségvetésüket arra használják fel, hogy a foglalkoztatást és a növekedést ösztönözzék. Az első kérdésére Becker úr, azt válaszolnám, hogy nagyon is tudatában vagyok, hogy a tagállamok előtt sok tennivaló áll már ami a vállalkozásbarát környezet létrehozását illeti, különösen a KKV-k számára. És nagyon is támogatom az ön elképzelését, hogy a mikrogazdasági megfontolásokat jobban be kell, épít, be kell építeni a, az európai szemeszter folyamatába és az ország specifikus ajánlásokba de ez olyan üzenet, amit majd az utódomnak is át kell adnom. Azért, hogy elérjük ezeket a célokat, több időt kell adni a bizottság számára, illetve a vonatkozó főigazgatóság számára, hogy megoldja ezeket a kérdéseket. Ami a KKV-kat életi, az, hogy hogyan tudjuk az innovációt ösztönözni. Erre sok eszközünk van a COSME például, a bevezetőmben nem említettem, de ez is egy fontos eszköz, a COSME egyébként egy teljesen új eszköz, elsősorban a kis és középvállalkozásokat célozza meg, és ennek egyéb, egyebek között az a célja, hogy az újítást ösztönözze. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Horizon 2020, ami az új kutatási és újítási keretprogram, egyre inkább arra összpontosít, hogy a kutatás és a termelés között tátongó szakadékot áthidalja. Mindennek az a kulcsa, hogy az innovációt stimuláljuk. Um, Mr. Ambassador. Köszönöm szépen, követ úr. Következő kollégánk a GUE képviselővel Szili Kiotis képviselő. Elnök úr, az anyanyelvemen görögül fog beszélni. Ferocsi úr, 2008-ban lesújtott a válság, azóta több intézkedést foganatosítottak politikai szinten, hogy támogassák a bankokat, a bankágazatot. Azonban az iparban, a, vala, a reálgazdaságban, a KKV-k terén nem. Hallottam, amit mondott, de nem hallottam új javaslattal előállni, nevezetesen olyan kezdeményezésekkel, amelyek támogatást biztosítanának egyszerűsítést a finanszírozás elnyerés érdekében a kkv számára. Második kérdésem. Mint a Római Intézet elnöke, aki nemzetközi fe, kérdésekért felel, el tudná -e mondani, hogy melyek azok a negatív következményei annak a megállapodásnak, amit esetleg aláírnak a KKV-k részére, illetve hogyan lehetne a munkavállalók ö, helyzetén nem rosszabbítani, hanem ha lehet inkább megtartani. A végét nem értettem elnézést. Milyen megállapodásról beszélt? A ttip ra Sajnálom, hogy nem értettem. Nos, köszönöm, hogy megemlítette azt, hogy az említett intézetnek voltam az elnöke, azonnal lemondtam, amint a kormányom engem jelölt a biztosi posztra, tehát most már nem vagyok elnöke ennek az intézetnek. hogy megválaszoljam a kérdését, hogy túlságosan nagy figyelmet szentelünk a bankoknak, és nem pedig a valós gazdaságnak. Nos, ez a leggyakorabb, gyakorabb, gyakrabbi kritika, viszont ez nem is annyira releváns az én portfólióm szempontjából. A bankunió célja az az, hogy a hitelhez való hozzáférést javítsák a KKV-k számára is. Viszont van egy specifikus eszköz, Kozme, főként a KKV-ket támogatja ez 1,4 milliárd euró értékben, és ennek célja az az, hogy segítse a hitel felvételt a KKV-k számára. Nem túl sok ez a pénz, de mégis egyfajta indikatív dolog ez Európa részéről, a kkv irányába. A TTIP nagyon sok lehetőséget kínál, a, az, e, az amerikai piac való hozzáférés tekintetében, ebből hasznot húzhatnak a KKV-k is. Vannak persze nehézségek, a tárgyalások nagyon bonyolultak, én ezt tudom, de a feladatom, mandátumom során az lesz, hogy örködjek felett, hogy a tárgyalások során ügyeljem azt, hogy milyen döntéseket hoznak, amelyek kihatnak a KKV-kra is. Köszönöm, nagykövet Következő kérdés a zöldek nevében. Butikó felúr részéről érkezik. A... Köszönöm szépen, és üdvözlöm Forgocsi nagykövet urat. Nagyon örültem annak az érvének, hogy önvéleménye szerint legalábbis a versenyképesség és a fenntarthatóság nem mondanak ellent egymásnak, hanem egymást kell, hogy támogassák. Ebben az összefüggésben azt szeretné megtudni öntől, hogy rövid távon milyen tervei vannak. Hogyan kívánja elősegíteni a két kulcsfontosságú stratégiát, az energiahatékonyság, illetve az erőforrás hatékonyság megerősítését. Ön szerint mit lehet tenni rövid távon, annak érdekében, hogy beruházások történjenek. A parlamentnek az elmúlt választások üzenete az volt elsősorban az, a választók részéről, hogy választanunk, változtatnunk kell a megszorítás orientált politika helyett a beruházás támogató politikát méghozzá rövid távon, nem hosszú távon. Utolsó kérdésem. Sokan ebben a szakbizottságban úgy gondolják, hogy a jövőben az újítás, az innováció, ami a beruházások szempontjából is nagyon fontos, az ön főigazgatósága hatáskörébe kell, hogy kerüljön, illetve a foglalkoztat, illetve a vállalkozási főigazgatóság kezébe. Ön ezért fog dolgozni, hogy a következő időszakban ez megtörténhessen? Köszönöm. Az első kérdésére. Úgy gondolom, hogy az a példa, amit ön is megemlített, nagyon is találó az energiahatékonysági célkitűzések, amelyek meghatározzák majd a következő héten fog erre javaslatot tenni a bizottság, tehát amit majd meghatároz a bizottság, ezek összekombinálják a fenntarthatóságot és a versenyképességet. Ez jó példa arra, hogy bizonyos intézkedések foglalkoztatást ösztönözhetnek, csökkenthetik a költségeket, és ösztönözhetik az innovációt. Különösen gondolok most a építőiparra. Ugyanakkor hozzá kellene, hogy járuljanak az energiafüggőség enyhítéséhez. Ez jó példa arra, hogy bizonyos intézkedés sorozatok, csomagok, ha jól értelmezzük őket, akkor rámutathatnak arra, hogy a fenntarthatóság és a versenyképesség összeegyeztethetőek. Ami a beruházásokat illeti, ez a kérdés túlmutat az én tárcám szerény határain, de ez kulcsfontosságú a stratégiánk szempontjából, amelynek célja a növekedés és a foglalkoztatás újra indítása. Ami az én hatáskörömet illeti, remélem, hogy a COSME program sikeres végrehajtásával előmozdítjuk ezt az ügyet, még ha a korlátozott körben is, és ösztönözni tudjuk a beruházást a KKV-k esetében. Már most garanciákat, hitelgaranciákat segítünk nyújtani, illetve egyéb eszközökkel próbáljuk támogatni a kis és középvállalkozásokat, és ezzel is megpróbálunk hozzájárulni az a befektetések, beruházások bővítéséhez Európában. Ami az innovációt illeti, a vállalkozási ipari főigazgatóságok persze már most is gyakorolnak bizonyos hatásköröket a Horizont 2020-as program bizonyos elemei tekintetében például, de ez olyas valami, amiről majd a következő bizottsági elnöknek és a következő kollégiumnak kell érdemi döntést hoznia. Én ajánlásokat tehetek, de ez minden. Köszönöm szépen. Az EFDD nevében Borelli kollega következik parancsolja. Uh, thanks. I will speak in Italian. Köszönöm szépen, olaszul fogok beszélni. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy kikerüljünk ebből a válságból, bele kell venni más ágazatokat is, nem csak a bankokat. Uh, a kutatást és a képzést említette. Az első az innovációhoz rendkívül fontos, a második pedig ahhoz, hogy a cégek uh, növekedhessenek, hiszen emberekből állnak. Azonban azt kell ehhez elérni, hogy olyan környezetet is teremtsünk, amely segít ennek a két területnek. Hogyan? Válasz. Igen, a kutatás és az innováció a Horizont 2020-as keretprogramban pontosan összekapcsolódik. 8 milliárd eurós nagyságrend, ami rendelkezésre áll, ez nem elhanyagolandó, főleg ahhoz képest, amennyi az, erő, az előző keretprogramban állt rendelkezésre. A szinte 8 milliárd euró csak azon kutatásra szánt, amely a termeléshez kapcsolódik, tehát az innovációhoz, úgyhogy Nyilván olyan cél ez a foglalkoztatottsággal együtt, ahol eredményeket szeretnénk felmutatni, főleg a Horizont 2020-as eszköz segítségével. Köszönöm szépen. Bonanno kollega, a független képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, a szót. Azt hiszem, hogy nagyon jó volt a bevezetője, köszönöm ezért. Azonban szeretnék egy választ a nagyon kicsi KKV-kre, mert ugyan a sok kicsiből lesz a nagy. És azok a vállalkozók a fontosak, és szükségük van egy csomó információra. A kicsik azonban nem kapják meg a megfelelő információt, mert túl nagy a bürokrácia, vagy azért, mert nem ö, áll rendelkezésükre. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy segítsen nekik? Azt hiszem, hogy igen, a, a joghurt is nagyon jó. Igen, hát köszönöm, hogy ezt a hasonlatot tette, annak is jó minőségűnek kell lennie. Nagyon fontos a kérdése, hogy a KKV-ket segítsük abban, hogy még az információhoz is hozzáférjenek. Ez alapvetően fontos. Van már egy hálózatunk, a European Enterprise Network nevet viseli, amely helyi szintű szervezetekkel is együtt dolgozik, kereskedelmi kamarákkal és egyéb szervezetekkel amely nagyon fontos abból a szempontból, hogy az európai kisvállalkozások ne csak információt szerezhessenek az európai alapokról, hanem megfelelő üzleti lehetőségekről is, vagy a projektek külföldi lehetőségeit illetően. Nyilván van még itt tennivaló, hogy a kis vállalkozásokon ennél többet segítsünk. Nos, ami az elkövetkezendő napokat illeti, konzultációt kívánok tartani arról, hogy hogyan lehet a Small Business Act javítani. Remélem, hogy ez a nyilvános konzultáció, amely egy dokumentum alapján indul majd be, és ez most ölt végleges alakot, folytatja majd azt a munkát, amelyet a bizottság eddig is folytatott már, hogy támogassa a KKV-kat. Köszönöm. On the basis of... Köszönöm. A DEON szabály értelmében plusz két kollégát kérek meg az EPP frakcióból, és kettőt az SND-ből. Először is Rübis urat. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy kérdésem a jelölthöz, mégpedig a telekom ipar szempontjában nagyon fontos iparág lesz a jövőben. Hogyan lehetne elérni azt, hogy a 20%-os újraiparosítási célt el lehessen írni a telekom segítségével is, és mi a helyzet a KKV-k piacra jutásával ezen a területen, ugyanis a tagállamokban a telekom iparág eléggé elkülönített, és nincs igazából verseny a tagállamok között ezen a területen. Milyen céljai vannak a telekom kapcsán? Röbis úr bizonyára tudja, hogy nem igazán vagyok kompetens a telekom szektorban, ez egy másik biztosnak a köre, de tudom, hogy mennyire fontos a digitális program, és az, hogy a digitális e, egységes piacot létrehozzuk, hiszen az eszköze az európai ipar versenyképességének. Biztos vagyok abban, hogy ezt a célkötőzést majd a bizottság munkájában meg, fog, munkaprogramban meg fogják találni. Hogy egy példát adjak, Született nemrégiben egy döntés, egy rendelet, amelyet Barozó úr javasolt, ez pedig a roaming csökkentés, roaming díjának csökkentése. Ez is mutatja, hogy egy, egy kezdeményezés, amely a telekom cégek megszabályozását célozta, az milyen módon hat ki a költségekre. Ez nagyon hasznos, ez az intézkedés a fogyasztók számára, de ugyanígy a vállalatok számára is. Tehát van egyfajta kapcsolat, amelyet figyelembe kell venni, és remélem, hogy a bizottság továbbá is ezt megtartja. Köszönöm szépen. A meeting so late, I'm really sad about that, but we should valamit majd eh, tennünk kell, hogy az eljáráson változtassunk, kezd egy kicsit késő lenni. Most. Ön az első hölgy, ez ellen valamit tennünk kell majd később. Citizens of... Ami az Európa állampolgárainak a szempontját illeti, ők úgy gondolják a válság után, hogy távol került tőlük Európa. A vállalkozásokról és kisvállalkozásokról szeretnék kérdezni. Ön szerint ők érzik, hogy Európa jó irányban halad? Három és fél millió munkahelyet veszítettünk el a gyáriparban. Ön beszélt arról, hogy a KKV-k új munkahelyeket teremtenek. Gyakran a vállalkozások nem tudják elérni az európai forrásokat, holott tudjuk, hogy pénzt költenek rájuk. Nem vonják be kellőképpen az érdekelteket, a KKV-k képviseleteit, ebben a néhány hónapban tud tenni valamit azért, hogy felvegyék a kapcsolatot a KKV-k szervezeteivel, hogy bebizonyítsa, hogy a bizottság valóban tesz értük valamit. Hogyan tudja ezeknek a kisvállalkozásoknak a nemzetközi szintre emelését elősegíteni, és hogy ők is a kutatásfejlesztési projektekre fordított forrásokból a 80 milliárdból részesüljenek. Ez sok pénz, de nem tudom, hogy eléri-e a KKV-kat. A kommunikáció nagyon fontos. Egyetértek önnel abban, hogy néha a KKV-k, és erre már említést tettem Monano úrnak a dott válaszomban, nem tudják elérni a szükséges információkat az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatosan és az egyéb tevékenységekkel kapcsolatosan, úgyhogy biztos, hogy lehet ezt javítani a bizottság teljesítményét ebben a kommunikációban. És mint említettem, az európai vállalkozói hálózaton keresztül is ezt tesszük, illetve egy másik eszköz, ami hatékonynak tűnik, az úgynevezett KKV küldöttek foglalkoztatása. Különböző tagállamok nevezik ki őket, és ők az én szolgáltatásaimmal, illetve a főigazgatómmal szoros kapcsolatot tartanak a vállalkozási főigazgatóságon, és pontosan az a feladatuk, hogy a bizottságot tájékoztassák arról, hogy a KKV-k hogyan gondolkodnak, mire van szükségük, annak érdekében, hogy jobban elérjék ezeket a forrásokat, megpróbálunk közelebb kerülni a KKV-khoz, hogy az aggájaikat, panaszaikat össze tudjuk gyűjteni, akár a nemzetközi szintre emeléssel kapcsolatosan. Igen, erre is vannak eszközök, különösen a COSME projekt forrásai révén, ami a 2,3 milliárd összfinanszírozást illeti, ez kifejezetten KKV-k támogatására fordul, és 900 millió arra kerül majd felhasználásra, hogy nemzetközi esítés eh, projekteket támogasson kis és középvállalkozások esetében. Köszönöm. Következő kérdés, Irkunen asszony. Yes, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A finn hölgyek érdeklődnek a kkv iránt. Ahogy említette nagykövet úr, a kisvállalkozóknak nagyon nagy a szerepe eh, Európában, hogyha akarunk eh, javítani a foglalkoztatottságon. De az Európai Bizottságot gyakorta kritizálják, hogy a vállalat, nagyvállalatok szempontjából hozzák a törvényeket, vagy készítik elő ezeket. Amikor viszont a KKV-kra kerül a sor, nehezebb a megbírkózás ezzel, nagy a bürokrácia ennek egyértelmű a hatása mind a nemzeti, mind az európai versenyképességre. Nagykövet úr, kérdésem a következőnhöz. Hogyan kellene megoldanunk ezt a problémát? Vagy ön szerint nagy probléma az, hogy túl sok a szabályozás a kkv számára? Ön mit tenne, mint biztos? Válasz. Igen, tudatában vagyunk a problémának, a bizottság ezt figyelembe vette, Korábban említettem az úgynevezett refit programot, amelynek pontosan az a célja, hogy a már létező jogszabályokat felülvizsgálja a bizottság, hogy a kisebb vállalkozók számára is hozzáférhetővé tegye, és főleg a kicsik számára, mert méretüknél fogva ők viselik a legtöbb terhet emiatt. Két irányba indul meg a folyamat az új jogszabályok előkészítése során alaposan tanulmányozni fogjuk, hogy ezeknek milyen hatása van a közép- és kisvállalkozások költségeire. De egyúttal a már létező jogszabályokat is felvizsgáljuk, hogy KKV barátabbakká tegyük őket. Az egyik legvitatottabb jogszabály, amit meg szeretnék említeni, és ami a költségeket és a terheket illeti, a REACH. Ez nem olyan régen került jóváhagyásra. Regisztrációs engedélyezési ö, szabályról van szó a vegyi anyagok körében. Nos, arra jöttünk rá, hogy túlságosan terhes ez a szabályozó, főleg a közép- és vállalkozásokra, És ennek a jogszabálynak már egy részét elkezdtük felvizsgálni, egyrészt, hogy csökkentsük a költségeit, másrészt pedig az adminisztratív terhet, amely a közép- és vállalkozások vállára nehezedik. Ezek azok a példák, amelyek segíthetnek abban, hogy csökkentsük a túlzott szabályozást, főleg a KKV-k számára. Ha egy mód van rá, szeretnék ezzel foglalkozni, és valószínűleg a jövőbeli biztos is ezt teszi. Szanonato. Szanonato úr teszi fel az utolsó kérdést. Köszönöm elnök úr a szót. Nagy öröm, hogy Fernando Nelli Ferrocsi nagykövet úr, akit az Európai Unió nagyköveteként ismertem, áll előttünk, és biztos vagyok benne, hogy négy hónap alatt nagyon jól fog dolgozni. A kérdésem a következő. Az elmúlt évek során az európai acélgyártást, fémgyártást rendkívül módon átszerveztük. A mai válság 27%-os hatása volt a válság előttihez képest, és 40 ezer munkahely szűnt meg. A harmadik országokat, főleg Kínát kedvezőbb helyzetbe hozta a sok szabályozás. Ugyanakkor nincs megfelelő kapacitás, nincs megfelelő hozzáférés Európa számára, és az európai ipar számára. Ami az Európai Bizottságot ér, illeti, ö, fenntartható versenyképességre volna szükség, az elnök megszakítja a hozzászólót. A kérdés tehát, hogy hogyan lehet segíteni az ágazatot. Köszönöm a kérdést, képviselő úr. A bizottság, ahogy már említettem, elődöm munkájának köszönhetően már jóvá hagyott egy akciótervet az acél ágazatban, és annak támogatása érdekében, hiszen rendkívül agresszív verseny érdek, eh, érkezik hozzánk a harmadik országokból, hiszen rendkívül alacsonyak ott az előtási költségek. Itt több aspektust figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy már említettem az egyiket, de még egyszer elmondom, mert rendkívül fontos, hogy a jövőre is ö, megfelelő ö, rendszert hozzunk létre az úgynevezett karbonszivárgás szempontjából, ez nagyon fontos az iparág, illetve az energia szempontjából is. Tehát ez az első terület. Már részben bevezettünk megfelelő adminisztratív lépéseket az acélágazatban, a Horizont 2020 pénzügyi alapjait kívánjuk felhasználni a kutatás, innováció támogatása céljából, hogy megfelelő előrelépés történjen az acéltermelés terén, főleg a költségek csökkentése érdekében. Minimális esélyegyenlőséget kellene létrehozni a versenytársainkkal szemben. Nagyon fontos ez. Az export, a dömping vonatkozásában. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, nagy követ úr, kedves kollégák! Arról tájékoztatnám önöket, hogy a parlament internetes oldalán élő közvetítés zajlik, webstream közvetítés az ülés elejétől a végéig, de most nagykövet úr kinevezett biztos szeretné megadni önnek a lehetőséget, hogy röviden zárja le a meghallgatást. Röviden meg tudom ezt tenni. Azzal szeretném zárni a meghallgatást, hogy köszönöm szépen azoknak a képviselőknek, akik szót kértek, és köszönöm az elhangzottakat, a kérdéseket, nagyon nagy figyelemmel hallgattam ezeket. A legtöbben bizonyos aggályoknak is hangot adtak kérdéseikben, ezt figyelembe fogom venni a munkám során, hogyha megerősítenek ebben a pozícióban. Meg szeretném erősíteni, amit bevezetőmben mondtam. Mindig az önök rendelkezésére állok. Kérem, hogy gondoljanak rám úgy, mint aki elérhető és konstruktívan szeretne önökkel párbeszédet folytatni. Úgy gondolom, hogy a parlament hozzájárulása a stratégiához, illetve az európai ipar újjá születéséhez alapvető jelentőségű. A közelmúltban már ez bizonyosságot kapott, a Bütikoffer jelentést is említhetném, és bizonyára erre a hozzájárulásra a jövőben is szüksége lesz a bizottságban, hogy konstruktívan tudjunk elő együtt működni a parlamenttel. Köszönöm szépen. Köszönöm, így az elnök. Köszönöm nagykövet úr. És még egyszer köszönetet szeretnék mondani a három szakbizottságbeli kollégáinknak, akik itt voltak velünk, az IMCO-tól, az ENVI-től és a transportbizottságokból. Szeptemberben, októberben újra találkozunk egy hasonló meghallgatáson. Az rebeli kollégáimnak pedig szintén köszönetet mondok a kérdésekért, a türelmükért, és nagykövet úr, önnek pedig a ránk fordított időt köszönöm, és hogy készült, hogy válaszolt a kérdésekre, és hát egyértelmű volt, hogy nagyon szoros együttműködésben dolgozik Tajánni alelnök úrral, ezt is fontos volt megtudni. Most 10 perc szünet, és utána a koordinátori ülés következik. 10 perc után tehát az ITRE bizottság pedig jövő héten találkozik legközelebb Brüsszelben. Ez lesz a második teljes körű szakbizottsági ülésünk. Köszönöm.